jót kívánok a következő munkájához, legalább olyan ügyes legyen, mint ma. Köszönöm szépen, biztos asszony. Én azt kívánom, hogy legalább olyan jó legyen az Európai Parlament és a Komisszió közötti együttműködés mint kettőnk között ma este, és itt a munkatársaimnak megköszönöm a hozzájárulásukat egy egy állásfoglalásra irányuló indtványt juttattak el hozzám a vita lezárásaképpen berekeztem a vitát holnap lesz szavazás ebben a kérdésben. köszönöm a figyelmüket nyugodalmas jó éjszakát kvánok! igen a következő ülés időpontja holnap június seventeen én csütörtökön eh, nine órakor kezdődik egy óráig tart majd délután háromtól öt óráig ülésezünk.